Megnyitom az ülést. Ez egy rendkívüli ülés, Költségvetési Bizottság rendkívüli ülése. Sok szeretettel köszöntöm Zsorgyelvá asszonyt, és megköszönöm, hogy eljött hozzánk. A most jött éppen át a bizottságból, és azonnal hozzánk sietett, hogy beszámoljon nekünk 2015-ös 7-es költségvetés módosításról, amely a bevándorlási migrációs válságról szól, és a menekültek befogadásáról, és tisztelt alelnök asszony, költségvetési biztos, a rugalmassági eszköz mobilizálását, alkalmazását javasolja az előirányzatokra. Ezek a plafon fölött vannak, de nyilván ezeknek a kifizetésekre is lesz valami hatása, és meg kell nézni, hogy a kifizetések is a plafon fölött lesznek-e, vagy nem. Mm, tegnap délelőtt a koordinátorok döntéseket hoztak, és arra jutottunk, hogy három közmeghallgatást rendezünk a Költségvetési Bizottságban az 2016-os év első felében először is a többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatáról, január-februárban lesz ez. Egy második meghallgatás az új pénzügyi eszközök és a, nemzet, a nemzeti támogatási bankprogramok a KKV-k érdekében, ez márciusban lesz, és végül pedig lesz a, egy másik meghallgatás a jelenlegi bevándorlási, migrációs és menedékkérelmi válság pénzügyi implikációi. Ez, ebben más bizottságok is részt vehetnek, konkrétan a LIBE. Ennek a problémának a belső és külső dimenziójáról fogunk beszélni májusban. A koordinátorok emellett úgy döntöttek, hogy négy missziót, kiküldetést hagynak jóvá. Februárban a Zöld héten Törökországban, aztán májusban Libanonban és Jordániában. Nagyon szorosan összefügg ez a téma az ön alelnök asszony által bemutatott témával majd. A harmadik misszió Berlinbe és Párizsba megy, majd költségvetési helyzet, költségvetési ajánlások téma, és ez március-április környékén lesz, és a negyedik kiküldetés vagy utazásunk pedig júliusban lesz Görögországba. Ott fogjuk megnézni a helyi hatóságoknak költségvetési megszorításokkal és struktúrás reformokkal kapcsolatos intézkedéseinek hatását. Ezek az információk, amelyeket meg akartam osztani önökkel, emellett e-mailben kaptak 11 órakor egy a rugalmassági eszköz mobilizásáról szóló fő irányvonalakról szóló dokumentumot, és ezt nyilván kiegészíti az alelnök asszony előadása, amelyet most fogunk meghallgatni. Először még egyszer nagyon köszönjük az alelnök asszonynak, hogy real-time információt kapunk eh, a Költségvetési Bizottságban a bizottság döntéseiről. Tessék, öné a szó. Ah, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr, ezt a, meg, ezt a lehetőséget. the committee. Tisztelt szakbizottsági tagok! Valóban most fogadtuk el az Európai Bizottság pótköltségvetésre vonatkozó 2015-ös pótköltségvetésre vonatkozó javaslatát. Ezzel válaszolunk a menekült válságra, illetve a menekült válságra adott válaszaink egyik ez a lépés. Jelentősen megnöveljük ezzel a finanszírozást. Összességében megkettőztük azt az összeget, amit a válság kezelésére kívánunk fordítani. 4,5 milliárdról indultunk el az év elején, most pedig 9,2 milliárd eurónál tartunk. Nem csak, hogy jelentősen megnöveljük a finanszírozást, hanem remélhetőleg a parlament és a tanács támogatásával sikerül ezt rekordidő alatt lebonyolítanunk. Mindannyian tudjuk, miért olyan fontos ez. Fontos ez az európai polgárok számára, fontos, hogy lássák, hogy képesek vagyunk gyorsan cselekedni, gyorsan mobilizálni az erőforrásainkat, annak érdekében, hogy meg tudjunk felelni az ő elvárásainknak irányunkban. Most a részletekre térnék át, ami a javaslatunkat illeti. Ahogyan már említettem, 2015-ben 4,5 milliárddal indultunk a 2015-ös 16-os költségvetési évre vonatkozóan, ezt követően közel 1,2 rúgó lépéseket javasoltunk. Ez elsősorban az áttelepítési rendszerre vonatkozik, arra fordítanánk, 160 ezer menekült áttelepítésére azért, hogy megvalósuljon a kollektív válaszadás európai szinten. Aztán a 2015-16-os évre vonatkozólag egy további 1,7 milliárdos csomagot jelentettünk be szeptember 23-án. Ennek egy részét a külső lépésekre fordítanánk, a külső fellépésre, hogy ezzel támogassuk a Szíria környékbeli országokban maradásukat a menekülteknek, valamint a Szíriában megvalósított annó humanitárius segítségnyújtásra, és 700 milliót szeretnénk fordítani a tagállami fellépésre, a tagállamokon belül tett lépésekre és a határok megerősítésére. Ez összességében 7,5 milliárdot tesz ki, 1,8 milliárddal bővül ez ezt az afrikai EU-s alapra fordítjuk, ezt leginkább az Európai Fejlesztési Alapból finanszírozzuk. Arra is emlékeztetni szeretnék, hogy a múlt heti állam és kormányfői csúcs találkozó vállalást tett arra, hogy további 1 milliárd eurót mobilizálunk a ENSZ menekültügyi főbiztosságát támogatva ezzel, valamint a világélelmezési programot és más egyéb fő szereplőket. Tehát legalább további egy milliárd eurót fogunk mozgósítani e céllal. Most arról a két döntésről szeretnék beszélni, amelyet a bizottságban hasztunk meg. Az első ezek közül a 2015-ös évre vonatkozó hetedik pótköltségvetés, ez egy nagyon fontos lépe, részét képezi a lépéseinknek, amelyekkel ezt a példátlan válságot kezelni kívánjuk. A második egy kérés arra vonatkozólag, hogy a sürgősségi segítségnyújtási tartalékot mobilizáljuk, hogy ezt teljes mértékben felhasználhassuk. Összességében ez a két javaslat lehetővé teszi, hogy 801 millió eurót mobilizáljunk még az idén, tehát még a 2015-ös évben. Hangsúlyozom, mennyire fontos ez, hogy már az idén jelentős lépést tehessünk a finanszírozásban a válság kezelésére. A 2015-ös hetes számú DAB 101 milliót jelent a kötelezettségvállalások szintjén a válsághelyzet kezelésére, a belső lépésekre, a harmadik fejezetben és a külső fellépésben a negyedik fejezetben is érint finanszírozást, illetve összegeket, azért, hogy a legérintettebb tagállamokat támogassuk, valamint növeljük azon ügynökségek kapacitását, amelyek főként érintettek, és segítsük, illetve növeljük a harmadik országoknak nyújtott támogatást is. Ez a 401 millió két alapba folyna be. 100 milliót fordítanánk sürgőségi támogatásra a legérintettebb támogatásoknak. Ezáltal felgyorsítható az úgynevezett hotspot megközelítés végrehajtása. Ez azt jelenti, hogy a kapacitásokat ott növeljük, ahol nagy számban érkeznek az Európai Unióba. a menekültek. Emellett 120-al emeljük meg az álláshelyeket a Frontexnél, az elszónál, és az Europolnál ez 1,3 milliós összeget tesz ki. Harmadsorban 300 millió eurót fordítanánk az európai szomszédsági eszközök megerősítésére, hogy ezáltal a regionális alapot is megerősítsük, remélhetőleg ezzel elősegítve a szíriai válság felszámolását. Emellett ezzel támogatnánk a Szíria szomszédságában található országokat is, abban, hogy otthont adjanak a menekülteknek. Itt tennék egy rövid kitérőt. A legtöbb menekült azért érkezik Európába, azért indul el Európába, mert elveszítette a reményét, úgy érzik, magukra hagyták őket, és nem tudnak visszatérni a hazájukban sem, mert ott folyamatosan romlik a helyzet, ezért is adtuk a reménység nevet ennek az utóbbi programnak. Emellett 2015-re vonatkozólag a válságkezelési csomag a következőket tartalmazza. 200 milliót fogunk az IPA-ból és az ENI-ből átcsoportosítani, hogy még inkább megerősítsük ezzel a, szíriai, a Szíriára fordítandó összeget kezelő alapot. Ez is a hetedik dabban található. Így tehát a szíriai válságkezelésre fordított alapösszege több mint 300 milliót tesz majd ki, és a tagállamok még további 300 millióval járulnak hozzá. További 250 milliót fordítunk a humanitárius segítségnyújtásra a régióban menekülésre kényszerülő emberek megsegítésére, különböző programok révén. Ezt elsősorban a sürgőségi segítségnyújtási tartalék felhasználásával finanszírozzuk, emellett 10 millió lenne, érkezne a humanitárius segítségnyújtásból, segítségnyújtásra származó összegekből 15 milliót már jóvá hagyott ez a szakbizottság, és aztán lenne még egy 175-ös átcsoportosítás a sürgősségi segítségnyújtási tartalékból. Ezt a javaslatot kapták meg ma. Az azonnali cselekvéshez azonban szükség van arra, hogy a kötelezettségvállalások 40%-ának megfelelő további összeget teremtsünk elő, ez 70 millió eurót jelent. Az Európai Bizottság ezt úgy kívánja előteremteni, hogy a 7-es dabban foglalt, illetve a DAB 7-ben foglalt átcsoportosításokat eszközöljük. A többi összegre, a felmaradó összegekre 2016-ban lesz szükség. A 7-es DAB és az átcsoportosítás mellett a sürgőségi segítségnyújtási alapból, ez ugye a bizottság két javaslata, ezeket mutatom be önöknek most, ezen túlmenően a globális transfert is javasoljuk, ami azt jelenti, hogy a külső határőrizetre vonatkozó és más egyéb összegeket átcsoportosítunk, ez a harmadik, negyedik fejezetre vonatkozik. Szeretném kérni, hogy támogassák az Európai Bizottság javasolt lépéseit. Minél előbb el kell fogadni a 2015-ös évre vonatkozó hetes dabot, a globális transfert és a sürgőségi segítségnyújtási tartalékból való átcsoportosítást. Erre mielőbb szükség van azért, hogy megtegyük a szükséges lépéseket, hogy finanszírozni tudjuk a világélelmezési programot és az összes más releváns szervezetet és programot. Tekintve azzal, hogy milyen súlyos a helyzet a különböző menekültáborokban, Libanonban, Jordániában, Rendkívül fontos, hogy Európa megmutassa, hogy segít, és mielőbb lépni kíván a, a kérdésben. A tanácstól ugyanezt kérjük, mint a parlamenttől kérjük, hogy mielőbb fogadja el a tanács és ezeket a javasolt lépéseket. Ezekkel a lépésekkel sajnos nem tudunk véget vetni a válságnak, ezért meg kell néznünk, hogy milyen helyzet a 2016-os költségvetéssel. Fontos, hogy abba is beépítsük a válságra adandó válaszunkat. Október közepén kívánunk egy erre vonatkozó dokumentumot elkészíteni, és az idei költségvetési eljárásban még fontosabb lesz, mint valaha, hogy a bizottság, a tanács és a parlament közösen megmutassák azt, hogy mi az európai intézmények képesek vagyunk együttműködni egymással, és eleget tudunk tenni a kötelezettségeinknek a fegyeztetésre szánt időszakon belül. Tisztelt elnök úr, tisztelt szakbizottsági tagok! Úgy hiszem, hogy az általam elmondottak jól mutatják, milyen komolyan vesszük a válságot a bizottságban. Köszönöm a DJ Badge beli kollégáknak, és köszönöm az egész Európai Bizottságnak is, hogy éjjel-nappal dolgoztak ezen a kérdésen, és eh, mindent megtettek annak érdekében, hogy ezt a javaslatot önök elé terjeszthessük. Ez kétségkívül a legfőbb prioritásunk ma, és nincsenek két, kétségeim a felől, hogy sikerül eleget tennünk a kihívásnak. Köszönöm. Nem, la Köszönöm szépen, alelnök asszony, köszönöm ezt a nyilatkozatot. Hétfőn és kedden is volt a Költségvetési Szakbizottságnak ülése, hogy módosítókat tárgyaljunk meg, illetve kompromisszumos módosítókat, amelyeket a jelentéstevő segítségével sikerült a frakcióknak megalkotni. Egy nagyon jó fórumot rendeztek a költségvetésről, és többen is elmondták azt, hogy rugalmasságra van szükség a több éves pénzügyi terven belül. A 2015-ös év bővelkedett eseményekben ezt, a, ezt az igen rigid keretet kell tehát egy kicsit megráznunk, hogy valóban rugalmas legyen a keretünk, például mezőgazdasági kérdésekben. Egy 500 milliós javaslatot hallottunk tegnap éppen ez ügyben, de a 2016-os költségvetést is alaposan meg kell rázni, hogy a menekülteket tudjuk segíteni, azokat az országokat, akik befogadják őket, őket és hogy megpróbáljuk a válságot megpróbáljunk a válságnak valahogy megfigyelni és megfelelni, és valószínűleg ez a válság 2015-16-ban még nem ér véget. Úgyhogy a plafonon túl kell nyújtózkodni, ez nem egy egyszerű feladat. Köszönöm szépen a nyilatkozatát, alelnök asszony. Most megadom a 2015-ös jelentéstevőnknek a szót, Eider Guardia szában következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, biztos asszony, hogy ellátogatott ilyen gyorsan ide a Költségvetési Szakbizottságban, hogy bemutassa ezt a költségvetés módosítási tervezetet. Próbálom itt a papírok, papír papírok a papírokból kiigazodni, hogy pontosan mik a részletei annak, amit ön az imént felvázolt. Kérte, hogy minél gyorsabban döntsünk, ez a legnagyobb prioritás jelenleg, tehát megfelelő alapokat, vagy a rendelkezésre álló alapokat gyorsan fel kell használni, hogy a menekültégi válságot enyhítsük nekünk az a szerepünk, hogy gyorsak legyünk a döntéshozásban, illetve költségvetési szempontból is erre rá kell bolintanunk. Működik a, működik a fülhallgató, elnök asszony? elnök asszony. No hay problema. Decía que, que... Ott tartottam tehát, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy ilyen gyorsan ellátogatott ide a szakbizottságba, hogy a költségvetes módosításról beszámoljon. Számunkra is prioritás ez, a parlament ezt már többször kifejtette, főleg itt a költségvetési szakbizottságban nagyon fontos az, hogy gyorsan tegyünk valamit a menekültügyi válsággal, hogy megfelelő alapokat, megfelelő pénzösszegeket szenteljünk ennek. Még nem tanulmányoztam a részleteket, de az biztos, hogy gyorsan fogunk dolgozni, a lehető leggyorsabban, azt hiszem ezt a kollégám nevében is mondom. Megpróbáljuk tehát minél hamarabb elfogadni ezt a költségvetési módosítást, és gyors arra törekszünk föl, hogy felszabadítsuk ezeket az összegeket. A 70 millió euróval kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy pontosan milyen költségvetési sorokból vonják ezt el, illetve hogyan jutottak pontosan erre az összegre? Ez szerepelt volna valahol a 2016-os költségvetésben? Aztán nézzük az ügynökségeket. Az ügynökségek munkatársaival kapcsolatban eh, komoly vitáink vannak. Eh, a Frontex, eh, az Európa és mások esetében is komoly plusz munkatárs igény merült fel. Kérdezem, hogy 2016-ra vonatkozóan mit tervez? Megmarad ez a szám? Még egy kérdésem van a kifizetések témájában. Görögországnak próbálunk segíteni, ebben a kifizetéseket nem módosították, itt viszont van egy új költségvetés emelési javaslat. A globális kifizetési szintre ez elvileg nincs hatással, de nem tudom, hogy hogyan felelhet meg ez a növekedés annak, hogy az elmaradott, ki nem fizetett számlákat, számlák esetében már megegyeztünk, tehát ezeket megpróbáljuk nullára csökkenteni. Ez a pénz, amit most ki akarunk fizetni, ez valahonnan jön. Lehet, hogy 2015-re megoldjuk a kifizetetlen számlák problémáját, de valószínűleg ezzel, hogy pénzeket veszünk el máshonnan, ezt átgörgetjük a jövő évre. Nyilván a éves pénzügyi keretbe, keretet majd felülvizsgáljuk, de kérdezem, hogy erre ezt hogy tervezik. Egyébként gratulálok a bizottság munkájáért, nagyon örülök annak, hogy a bizottság ilyen lelkismeretesen foglalkozik a menekültügyi válsággal már a kezdetektől fogva, és ezzel számukra is lendületet ad. Remélem így ilyen szellemben folytatják ezt a munkát, és ezt a tanács figyelmébe is ajánlom. Köszönöm szépen, és megpróbálunk gyorsan dolgozni itt a parlamentnél. Elnök, köszönöm. A koordinátorok felé fordulok, parancsolja Fernández úr. Obrigado, Presidente. Falarei na qualidade de coordenador, mas também... Köszönöm szépen. Koordinátorként és a 2016-os költségvetés jelentéstevőjeként is szeretném üdvözölni biztos asszonyt, a bizottság alelnökét. Köszönöm szépen, hogy ilyen hamar elérhetővé tette magát szokásává vált ez immár, hogy ilyen hamar ellátogat ide, sőt, jelen esetben arról beszélünk, hogy azonnal ellátogat az ide, ami megszületett a döntés a bizottságban. Az év elején a parlament, illetve júliusban is utalt a menekültügyi válságra, és már akkor is ezt a kérdést sürgős problémának minősítettük. Meg kell nézni, hogy mindez milyen következményekkel jár. Beszéltünk arról, hogy a szolidaritásról nem csak beszélni kell, hanem gyakorolni is kell azt. Koherensnek kell lennünk, konzekvensnek. Éppen ezért örülök azért, örülök annak, hogy ezt a javaslatot tette, örülök annak, hogy sikerült megoldani ezt a problémát, a belső, annak belső dimenzióját és külső dimenzióját is. Van tehát most egy csomagunk, a 3-as, 4-es szakaszt mindenképpen valahogy kapcsolni kell, össze kell kapcsolni, plusz a, a migrációs alapot is, de nagyon fontos az, hogy a tagállamok együttműködjenek, illetve az ügynökségek munkáját is ide kell kapcsolni. Nem tudom viszont azt elfogadni, hogy a tanács szeretne megszorításokat tenni a négyes szakaszban. Azt hiszem, ezt a problémát az eredeténél kell megoldani. Jelenleg sürgősségi helyzetről van szó, azonnal kell valamit tenni, és az is nyilvánvaló, hogy plusz segítségre van szüksége egyes tagállamoknak. Vannak olyanok, akik készek arra, hogy együttműködjenek az EU-val, hiszen különleges helyzetről beszélhetünk, azonnal kell valamit tenni, és ezért plusz összegeket kell felszabadítani. Nagyon örülök annak, hogy a rugalmassági eszközt felhasználjuk, azt a tartalékot, ami én esetekben rendelkezésre Van egy kérdésem is. 2015-ben konkrétan milyen plusz összeget fognak felhasználni, ami nem az átcsoportosítás eredménye? Tehát mi, a, mi az plusz segély mértéke 2015-re, amit a sürgőség jegyébe kíván megvalósítani, illetve lehívni, és kérdezem, hogy mindennek 2016-ra milyen hatása lesz? Mire kell tehát számíthatunk 2016-ban? Ezt meg lehet már valahogyan becsülni, illetve jó lenne, hogyha az október közepi módosításra egy kicsit rálátnánk majd. A 2016-os költségvetés nagyon nagy, nagyon nagy többséggel megszavaztuk itt. Ez egyébként vonatkozik arra a mandátumra is, amit a oldalú egyeztetésekre kaptunk. Tehát azt szeretném, hogy a rugalmassági eszközt a lehető legjobban kihasználjuk. A négyes szakaszra vonatkozóan nagyon szerények vagyunk, mert a marzsot betartottuk. Ez bizonyítja azt, hogy számunkra is fontos a megfelelő költségvetési szigor, de azt gondolom, hogy amit föl lehet használni a költségvetési rugalmasság jegyében, azt, mo- jegyében azt most fel kell használni. Amikor rugalmassági eszközről beszélünk, akkor ezek olyan eszközök, amelyek a, plafonton, a plafonon túl helyezkednek el, tehát még egyszer a rugalmasági eszközök a plafonon túl helyezkednek el. Ez azt jelenti, vagyis más, másként fogalmazva ezt, nem lenne szó rugalmasságról, hogyha nem a plafonon túl lévő eszközökről beszélnénk. Valójában az emberi méltóságról van szó, emberi életekről van szó, közeledik a tél. Azt gondolom, hogy konzekvensnek kell lennünk, és fel kell lépnünk mi hamarabb. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Közmök úr következik a... Nem, mégsem. Akkor de jó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy örömmel látom, hogy Szernek úgy tűnik, hogy tetszik a bizottság javaslata, és ennek nagyon örülök. Biztos asszony, tehát az ECR-nek tetszik ez a javaslat. Nagyon köszönöm, alelnök asszony, hogy eljött hozzánk, miután az Európai Bizottság elfogadta a javaslatot, amelyet most, amelyet most ismertetett meg bennünket, és ezt nagyra értékeljük. Az Európai Parlament nem fog nagy sziklákat gördíteni az önök útjába. Meg kell próbálni ugyanis minél gyorsabban ezt a javaslatot és a szükségleteket tisztázni amelyekről ön beszámolt. Hadd jegyezzem meg azonban, hogy 9 milliárd, 9,6 milliárdról számolt be a biztos asszony, hogyha jól értettem, e, ebből nagyon sok olyan összeg van, amely e, függ a tanács hozzáállásától, egyrészt, másrészt pedig a tagállami befizetésektől, hogyha jól értettem, például a különböző e, alapok finanszírozása, az afrikai alap, sürgősségi alap, stabilitási alap. A tagállamoknak kell itt most tanúbizonyságot tenniük a nagy lelkűségétől, az európai parlamenti előirányzatokra lehet számítani. Nagyon fontos az, hogy megerősítsük önt ebben. Ami az ön javaslatát illeti, ennek a részleteit még nem ismerem, de Hadd mondjak el néhány dolgot először is, ami az AMIF mobilizációját illeti, ez egy kicsit technikai kérdés, erre nyilván az ön szolgálatai fognak válaszolni. Az AMIF-ra vonatkozik egy, egy rendelkezés, amely az AMIF összegeit, pénzeket szabályozza, és ezeknek a kiutalását szabályozza Kérdezem, hogy most módosítani kell-e a szabályokat, vagy és az erre vonatkozó szabályok, tehát még bírják-e, hogy úgy mondjam, ezt a nagy nyomást, vagy kell-e valami új reformra sort keríteni. A másik dolog, úgy tűnik, hogy eh, itt bizonyos jogszabályi eh, kiigazításokra van szükség. Ön azt mondja például, hogy a Frontex-re szánt pénzeket növelni kell. Kérdezem, hogy a Frontexnek új missziója lesz, új feladata lesz? Ön eh, az gondolkodtak önök azon, hogy kezdeményező eh, feladata is legyen a Frontexnek a mentési eh, esetekben, amivel egyelőre nem rendelkezik. Nos, tehát ön beszélt ezekről a pénzekről, ezeket növelni kívánják a Frontexre szánt pénzeket. Azt gondolja-e, hogy ö, tudva azt, hogy sürgős ez az új javaslat, ennek az elfogadása, a kifizetések, 2016-os kifizetések szintjét meg lehet-e tartani, vagy van-e vár valami értékelés ezzel kapcsolatban? Ön is tudja, hogy nagyon nagy fontosságot tulajdonítunk ennek a kérdésnek. Az Európai Uniónak tiszteletben kell tartania a kötelezettségvállalásait kifizetések területén, és nem akarjuk a múltban megfigyelhető felhalmozódást folytatni. Nekem még sok kérdésem lenne nyilván, de hát ahhoz még meg kell ismernem részleteiben ezt a javaslatot. Maragá képviselő következik. Gracias, presidente. Muy brevemente también en parte porque mm, mm, querría... Köszönöm szépen. Egyetértek néhány olyan dologgal, ami elhangzott, úgyhogy sokat nem fogok beszélni. Köszönöm szépen, biztos asszony, a kezdeményezést, köszönöm, hogy ilyen rövid határidővel ellátogatott hozzánk. Nagyon-nagyon pozitívnak tartom az ön hozzáállását, és ne feledj el, hogy mi támogatni fogjuk ezt a kezdeményezést, megpróbálunk mi is gyorsan fellépni, Ami pedig a részleteket illeti, ezt még nyilván meg kéne vizsgálni. Valószínűleg lesznek itt olyan kérdések, ahol egy kicsit módosítani, finomítani kell bizonyos javaslataim. Arra vonatkozóan, amit Döpré úr mondott, inkább az elszót kéne támogatni, nem a Frontexet. De hát Meglátjuk majd, hogy dönt a parlament. Ezen kívül azt is meg kéne nézni, hogy ami a probléma, a válság eredetét illeti, erre vonatkozóan mit próbálunk, vagy mit szeretnénk tenni. Beszéltünk arról, hogy konzekvensnek kell lennünk, nem tudom, hogy mennyire vagyunk azok. Egyébként nem csak ránk vonatkozik ez, hanem a bizottságra és a tanácsra is sürgősségről beszélünk, vészhelyzetről, újabb szükségletekről, plusz szükségletekről. Vajon új források, igazi új források nélkül ezt meg lehetne oldani? Én mindig azt gondolom, hogy olyan ez, mint hogyha a kört kívánnák négyszögesíteni, és végül semmilyen új összeget nem húzunk elő, hanem csak átcsoportosítunk, ezzel pedig veszélybe sodorjuk a teljes EU-s költségvetést. A rugalmassági eszköz felhasználása, annak miben léte, annak intenzitása fontos, hogy egyértelmű legyen, és ez fogja meghatározni az Európai Parlament álláspontját is. Még egy észrevétel, az a benyomásom, hogy, ellen, hogy nem tudjuk kikerülni azt, hogy tehát nem tudjunk máshogy eljárni, csak mindig utólag reagálunk a különböző eseményekre. Jó lenne, hogyha egyszer már meg is tudnánk előzni a dolgok, elébe tudnánk menni az eseményeket megelőzvén. Pedig erre lenne szükség, főleg 2016-ra, gondolvám. Nem tudom, hogy ezzel az ön javaslatával meg tudunk-e felelni a 2016-os követelményeknek. De gondolom, intenzív hetek vannak előtt, állnak előttünk, és sor kerül majd a háromoldalú egyeztetésre is. Remélem, hogy meg tudunk felelni majd a különböző kérdéseknek, válaszoknak, feladat, különböző válaszoknak. Köszönöm. Danni úr, köszönöm szépen, köszönöm biztos asszony, hogy rendelkezésre állt, rendelkezésünkre állt, ilyen rövid határidővel azonnal ide látogatott, miután megszületett a döntés a bizottságban, mindenképpen hála ezért. Maragall kolléga, kollégához szeretnék kapcsolódni. Nagyon örülünk ennek az javaslatnak, amit az imént közétett, de azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy csomag része, és szerintem nem egy ilyen viszonylag kicsi csomaggal kéne erre reagálnunk, hiszen sokkal globálisabb csomagra van szükség, hiszen a válság is nagyon nagy, a válságnak is nagyon nagy a terjedelme. Németországban naponta 900 ezer menekült érkezik, elképzelhető, hogy ez az év végéig így marad, és ez még egy óvatos becslés, tehát hatalmas számokról van szó. Nem tudom, hogy a 2010 ötös költségvetésnek ez a módosítása hogyan fog majd megjelenni a 2016-os költségvetésben. Kíváncsi vagyok erre. Azt hiszem, hogy a parlament és a bizottság nagyjából egyetért ezekben a kérdésekben. De az igazi kérdés az, hogy a tanács mit szól mindehez. és van itt egy plusz probléma is, mégpedig az, hogy a menekülteket, a 120 ezer menekültet hogyan kell, vagy hogyan lehet majd szétosztani az EU-s tagállamok között. Ez egy kis szám, mégis mekkora problémát generált ez a tagállamok között. Még egy dolgot szeretnék kiemelni, amit a kollégák nem említettek. Hogyan fogjuk ellenőrizni ezeket az összegeket? Az Európai Unió költségvetése is. Az Európai Unió költségvetésnek el kell tudni viselni ezt, tehát jó lenne, hogyha a fiskális terheket nem a tagállamok, főleg nem azok a tagállamok kell, hogy elviseljék, amelyek közel állnak, a, fizikailag közel állnak a, a menekült áradathoz. Nem egyszerű ezeket az összegeket ellenőrizni. Az Olafnak komoly gondjai vannak, abban, hogy helyesen használják-e fel ezeket az alapokat. Amikor az Olaf gyanúval él, akkor a tagállamtól kér plusz információt, a tagállamok erre azzal válaszolnak, hogy az Olafnak nincs arra semmilyen felhatalmazása, hogy ilyen ügyekben nyomozzon. Úgyhogy elég nehéz dolga van az Olafnak még az ügyészséget, ügyészség is illetékes ezekben a kérdésekben. Tehát szép dolog az, hogy ezeket az összegeket előteremtjük, a kérdés csak az, hogy hogyan fogjuk ezeket ellenőrizni. Nem tudom, hogy önök, vagy, a, vagy ön, vagy a um, Költségvetés Ellenőrzési Bizottság, de valakinek nagyon oda kéne arra figyelni, hogy megfelelően használják fel ezeket az összegeket, mert ha nem, akkor túlságosan elhamarkodva cselekszünk, és nagyon valószínű, hogy hibákat követünk majd el. Azt hiszem, hogy nem csak az fontos, hogy mekkora összeget teremtünk elő, hanem az is, hogy ezt pontosan hogy használjuk fel, és hogy megfelelő helyre kerülnek -e ezek az összegek. Köszönöm. Zanni úr beszélt arról, hogy mennyire fontos az ellenőrzés, és az eltéréseket vizsgálni kell. Júliusban azonban Szicíliában jártunk, az első benyomásunk az volt, hogy az európai alapok maximum 10%-át tették ki a nemzeti és helyi hatóságok kiadásainak, és E, ebben az összefüggésben nem igazán jön ki jól, hogyha mi ott verjük az asztalt, és túlságosan szigorúak vagyunk az ellenőrzésben. E, a jelentéstevők és a koordinátor e, szóltak hozzá először, most megad, meg, fogom, meg fogom adni a szót a képviselőknek. Most itt egy európai alapok, az európai alapokról van szó, és a fejlesztési alap nincs az európai költségvetésben benne, hanem a tagállamok fizetnek ebbe be. Plusz még a tagállamok közvetlen befizetése is léteznek. Jó lenne egy általános képet kapni, egy táblázatot kapni erről, hogy mi az, ami átmegy az európai költségvetésben 2016-ban, 15-ben mi az, ami a fejlesztési alapból jön, és mi az, ami a tagállami közvetlen befizetésekből, hogy lássuk, hogy mennyire hatékonyak a az intézkedések. Emellett jó lenne egy olyan mechanizmus találni, amely lehetővé teszi, hogy tisztázzuk ezt a kérdést, és világosabban lássuk a dolgokat. A biztos asszonynak fogom megadni a szót, és várjuk a választ a kérdésekre, az általános jelentéstevő és a koordinátorok kérdéseire tessék. Merci, euh, les questions sont... Euh, Köszönöm szépen, nagyon érdekes kérdéseket kaptam, és nagyon érdemi kérdéseket. Uh, Próbálok a legjobb tudásom szerint válaszolni felvetésekre. és természetesen szívesen majd megválaszoljuk a további kérdéseket, vagy a részletkérdéseket a későbbiek során, ha most nem sikerülne. Teljes mértékben egyetértek a szakbizottság elnökével abban, hogy láthattuk, milyen fontos válsághelyzetben a rugalmasság és a gyors cselekvés képessége, Olyan költségvetésre van szükség, amely Európát a lehető legnagyobb mértékben szolgálja, beleértve a rugalmasság növelésének szükségességét is. Próbálok olyan sorrendben válaszolni a kérdésekre, hogyan azokat feltették először is, ami a kötelezettségvállalások és a kifizetések közötti kapcsolatot illeti. Úgy gondoljuk, hogy a kifizetések esetében azért keletkezett haladék, mert bizonyos kohéziós és egyéb programokat nem sikerül időben lezárni, ugyanakkor látjuk azt is, hogy 2016-ban lesz szükség a kifizetések egy részére. Éppen ezért, amikor a 2016-os pótköltségvetést bemutatjuk, akkor majd részletesen be, ki kell térnünk erre a kérdésre is. A 170 milliós átcsoportosításra is vonatkozott egy kérdés. Ez az átcsoportosítás tulajdonképpen nagyobb, mint 170 millió, ez a globális transfer részét képezi. 47 költségvetési sorban azonosítottunk olyan összegeket, amelyek átcsoportosíthatóak. A két legnagyobb az ITER, 97 millió, és a Kopernikus 53 millió. De van 45 további költségvetési sor, ahol szintén lehetséges az átcsoportosításra. Projektről projektre és programról programra haladva néztük meg azt, hogy hogyan tudjuk a lehető legjobban megoldani a finanszírozást. Szeretném elmondani, hogy a bizottsági kollégáim valószínűleg most már Krisztalina Porszívónak fognak engem hívni, ez lesz a becenevem, mert akár egy porszívó keresem a legapróbb összegeket is, amelyek átcsoportosíthatóak. Egy másik kérdés volt, hogy a finanszírozás mely része esik 2015-re, és mely része esik 2016-ra. 2015-ben 950 milliót eurót javasolunk, ebből a 2,9 milliárdból, amelyről beszéltem. 216-ban pedig 1,95 milliárdról van szó. Ami az egész konstrukcióra vonatkozó kérdéseket illeti, hadd mondjam el még egyszer, 4,5 milliárddal indultunk az idén, ez volt benne a 2015 16-os költségvetésben, és utána két bizottsági javaslat következett, 1,2 milliárd, majd 1,7 milliárd a hármas és négyes fejezetre vonatkozóan, és ez a 2,9 2015-re és 2016-ra vonat, ö, oszlik meg. Ezen túlmenően Elsősorban az európai fejlesztési alapból, az EDF-ből csoportosítottunk el át 1,8 milliárdot az afrikai alapra, és ezzel 4,7 milliárddal többre rúg az összeg, mint amennyit eredetileg terveztünk. Elnézést kérek, mégsem tudok sorban haladni, mégiscsak csoportosítom a kérdéseket, hogy ne kelljen a különböző témakörök között ugrálni. Volt egy nagyon fontos felvetés, mi szerint, jó lenne, hogyha ne, nem csak az események után kullognánk, hanem előbbre tekintenénk a tervezésben. A bizottság és a munkatársaim miatt is szeretném hangsúlyozni, hogy amikor a 2016-os költségvetés tervezetet bemutattuk, még a válság kitörése előtt, jelentős növelést javasoltunk három területen. A migráció területén 30%-os növelést javasoltunk 2015-höz képest, 28,5%-os növelést javasoltunk a külső, a külpolitikában és a teremtésben és növekedésben is jelentős növelést javasoltunk. Tehát nyilván nem tudhattuk, hogy milyen súlyos lesz a probléma, de mégis számoltunk azzal, hogy lesznek itt gondok, és éppen ezért ez is mutatja, hogy a prioritásaink határozzák meg, objektív prioritásaink határozzák meg a költségvetési tervezést. Felmerült a kérdés, hogy mennyiben tudjuk előteremteni a szükséges forrásokat. És felmerült, hogy valóban meg tudjuk-e tenni azt, amit javasolunk, miközben a rugalmassági eszköz a küszöb alatt marad úgy értjük, hogy a parlament maga úgy értelmezi, hogy a rugalmasági eszköz az MFF-en kívül kell, hogy legyen, tehát a küszöbön felül. Ez ideig nem sikerült megállapodni a tanácssal ebben, és nyilvánvalóan e- erről a kérdésről még beszélni kell. A félidei áttekintés során lesz majd lehetőség arra, hogy megvizsgáljuk ezt a kérdést, de szeretnék nagyon világosan fogalmazni, a legsürgetőbb kérdéseket kell elő, először kezelni. Fontos, hogy most mielőbb mobilizáljuk az erőforrásokat, és azokat hatékonyan felhasználjuk. Remélem, hogy a sürgető lépések nem esnek túlszól a hosszú távú problémáknak. Ezeket a kérdéseket nyilván meg kell oldani, de remélem, hogy ebben az esetben most nem kezdünk el vitatkozni azon, hogy ez a plafon fölött van, alatta van, itt a pénz, alkalmaznunk kell, illetve fel kell használnunk azt a szükséges lépések finanszírozására. Ami a 2016-os költségvetés tervezett részleteit illeti, még várjuk az, a részleteket a mezőgazdasággal kapcsolatosan, a részletes adatokat, és akkor tudjuk majd véglegesíteni a számokat október közepéig még szükség lesz némi időre. Hogy mit is fogunk pontosan kezdeni ezzel a pénzzel a harmadik országokban, ahonnan az emberek elmenekülnek. Nos, az a megtiszteltetés ért, hogy a múltban foglalkoztam ilyen kérdésekkel, és nagyon részletesen el tudom mondani, hogy mire is fordítjuk ezt a pénzt. A humanitárius segítségnyújtást a szomszédsági eszközből arra használjuk, hogy három dolgot érjünk el. Egyrészt az élelmezést finanszírozzuk és az elszállásolást. Másodszorban olyan szükségleteket ki kell elégíteni ebből, amelyek hosszú távú, hosszabb távú jelentőségűek, de ugyanolyan fontosak, mint az első csoportba tartozók. Ez, ide tartoznak az egészségügyi ellátás és az oktatási szükségletek. Egy család számára nincs lesújtóbb annál, mint hogy a gyermekek kikerülnek az iskolából, és semmi esélyük nincs arra, hogy a társadalom produktív tagjai lehessenek a jövőben. Az egyik legnagyobb probléma, amivel szembesülünk az, hogy a libanon és jordániai, de a török iskolák is annyira túlzsúfoltak, hogy egyes gyerekeknek nem jut hely. A finanszírozással sikerülhet ezt orvosolni, Gordon Brownnal is beszéltünk erről. A menekült gyermekek szükségleteit mindenképpen kezelni kell. Az UNICEF-nél volt évekkel ezelőtt egy program, amely arra irányult, hogy egyetlen generáció sem vesszen el, és most újra előtérbe került ez a kérdés, mert ez a jelenség elkeseríti a szülőket, és kirekeztél gyermekeket. Nyilvánvalóan számolni kell azzal, hogy az elkövetkezendő években Európának finanszíroznia kell a szíriai háború miatt menekel, menekülők szükségleteit, de más menekülteket is pénzügyileg támogatnunk kell majd. Feltették azt a kérdést is, hogy számítunk-e új jogalkotási lépésekre, illetve jogalkotási változásokra, igen. Két területen, az egyik a visszatérés. Felmerült az a kérdés itt az imént, hogy a pénzt felhasználjuk -e arra, hogy a menekültek hazáikba való visszatérését finanszírozzuk ezzel. Fontos, hogy mielőbb azonosítsuk, hogy kik azok, akik a háború és az üldöztetés elől menekülnek, és kik azok, akik azért érkeznek Európába, mert jobb életkörülményeket szeretnének. Ez is érthető nyilvánvalóan. Érthető ez a motiváció is, de ezt nem kezelhetjük jelen pillanatban prioritásként. Ha valaki jobb életkörülményeket szeretne, és vannak munkahelyek, amelyeket felajánlhatunk, akkor rendben van, de ha nincsenek nincs elég munkahelyünk, akkor Európai Unióként biztosítanunk kell ezen emberek szervezet visszatérését hazájukba. Hogyha visszatérnek, akkor nyilvánvalóan hatékonyabb az, hogyha ezekkel a lépésekkel összhangba hozzuk a fejlesztési politikánkat is, hiszen ebben az esetben ezek az emberek, ha visszatérnek hazájukba, otthonukban, hazájukban találhatnak majd munkahelyet. A humanitárius segítségnyújtás és a fejlesztési politika Mindenképpen hozzáigazítandó az új realitásokhoz, egy törékenyebb világban élünk, több a válság. Van egy olyan menetrendünk, amely megköveteli, amelyben le van fektetve az, hogy oda kell figyelni az aktuális fejleményekre. Látható az, hogy a gondolkodásunk elkezdett egy más irányba mozogni, elkezdjük összeegyeztetni egymással a különböző szakpolitikáinkat, ez jó, hiszen hogyha ezek az emberek eh, hazatérnek, akkor nyilvánvalóan fontos, hogy megfelelő körülmények várják őket. A második dolog pedig meg kell néznünk azt, hogy hogyan védjük meg az Európai Unió határait. Ezen a téren nyilvánvalóan még van teendünk. Megkérdezték tőlem, hogy a Frontex, az ELSZO és az, a Europolra vonatkozó lépéseket csak az idei évre tervezzük el. Nyilvánvalóan nem. Nem látom azt, hogy ez a válság megszűnne az idén. Ezeket az ügynökségeket kivettük az 5%-os csökkenés, csökkentésre, csökkentéssel sújtott ügynökségek területé csoportjából. hiszen ezek most a sürgető kérdések megoldásában nagyon fontosak. Gyorsan beletekintek a jegyzeteimbe, hogy milyen kérdéseket tettek még fel. A minőség ellenőrzésre vonatkozó kérdés is elhangzott. Főként akkor fontos ez, hogyha pénzeket nagyon gyors, nagy gyorsasággal mozgatunk, nyilvánvalóan ezzel foglalkozunk és foglalkozunk azzal is, hogy újra kell gondolni, hogy a különböző eszközökkel milyen célt is kívánunk elérni. Egy példát mondok, humanitárius segítségnyújtás. Per definíció nem ez az Európai Unión kívüli lépések finanszírozására hivatott, és humanitárius segítségnyújtást hagyományosan csak a szegényebb országokban nyújtunk de nagyon rendkívüliek a körülmények jelen pillanatban. Tettünk már egy kivételt, Japánban humanitárius segítséget nyújtottunk az ottani katasztrófát követően, és a kérdés nyilván az is, hogy most az országban kell segíteni, vagy az embereken. Mert ha több millió menekült érkezik Európába, felmerül a kérdés, hogy a humanitárius segítségnyújtást nak egyáltalán van értelme? Vagy nem kell követni az emberek szükségleteit? Nyilvánvalóan ezt a problémát ma nem tudjuk megoldani, ez csak egy példa arra, hogy nyilvánvalóan meg kell vizsgálni az eszközeinket, meg kell néznünk az, hogy hogyan tudjuk a leginkább az aktuális helyzethez igazítani az eszközeinket. Remélem, hogy sikerült mindenre kitérni. Kihagytam valamit? Ó, igen, a kollégám felhívta a figyelmemet egy fontos dologra. Szerintem nem kell ezt elmondani, de azért elmondom mégis. Sürgető a dolog, úgyhogy kérem, hogy ezt mielőbb sikerüljön végrehajtani. Köszönöm. Természetesen sürgős a téma. Ti itt az Európai Tanácstól, a tanácstól várjuk azt, hogy ők is reagáljanak minél gyorsabban. Köszönöm szépen a válaszokat. Most azoknak adom meg a szót, akik szerettek volna hozzászólni. Bőge úr az első. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm szépen a biztos asszonynak is, hogy az Európai Bizottsági Döntés után rögtön eljött ide. És ez nagyon fontos és nagyon jó, hogy utalt arra, hogy mennyire szükséges a sürgősségi segítségnyújtás, de emellett nem szabad elfelejteni, hogy rövid távú stabilizációs eszközökre is szükség van, és stratégiailag végig kell gondolni a nemzetközi közösségnek, hogy hogyan folytatódjon a dolog, hogyha lehetőséget akarunk adni ezeknek az országoknak az újrafelépítésre, újjáépítésre. Ha az, ugye mondjuk, ismételgetjük mindig azt, hogy sürgős helyzetről van szó de itt sem nemzetközi szinten, sem az Európai Unióban nincsenek meg az eszközök arra, hogy valóban az adott időben reagáljunk. Hogyha most megnézzük, és az Európai Unió költségvetését ugyanúgy érinti, mint hazám költségvetését, és a legtöbb tagállam költségvetését, tehát, hogyha megnézzük, hogy a helyzet, amellett, hogy sürgős, szeptember végéig 40-50 százaléka az eszközöknek még csak a, az élelmezési segélyprogram eszközeinek csak 40-50 százaléka folyt be. Teljes joggal utalnak arra itt, hogy az ENSZ becslése szerint 2015-ben 4 milliárdból csak, ami szíriai válság megoldásához szükséges, csak a 38%-a érkezett meg. És ön azt a javaslatot tette, hogy 2 milliárdot az európai költségvetésből állítsunk rendelkezésre, és a tagállamok költségvetéséből. Azonban azt gondolom, hogy mindenképpen le kell szögeznünk azt, hogy az, hogy nem lépünk föl az adott szükséges időben, ez tovább ösztönzi az embereket az elvándorlásra ezekből a régiókban. Éppen ezért nagyon fontos és sürgős a gyors fellépés és a hiteles reakció. És itt a tanácshoz is fordulok, és azt kérem, hogy a tanácsban is szívleljék meg ezt az üzenetet. Mondhatnánk, hogy a tanács 2016-os költségvetés első olvasatában hát mégiscsak nevetségesen reagált, hogyha nem lenne ilyen drámai a helyzet. A tanácsra nagyon sürgős feladatok várnak. Az, amik, az amikről beszéltünk, illetve a sürgősségi stabilitási alapról, és ez itt van egy sor, amely a tagállami befizetéseket tartalmazza. Ha jól értettem, Spanyolország és Franciaország tett ígéreteket. A Madat alapról is beszélt, 1,8 milliárd, két ország fizetette be eddig be, de hát elég keveset, Olaszország és Németország, és az európai költségvetésből jött még pénz. És aztán egy második nekifutásra ön azt javasolja, vegyünk 300 milliót az NP-ből, és 200 milliót az előcsatlakozási programból, és a többi pénz remélhetőleg a tagállamok befizetik majd, hogy valóban globális szinten demonstrálni tudjuk az elkötelezettségünket. Én látom, hogy ehhez az eszközhöz ki kell folyamodnia, mert nincs igazán lehetőségünk arról őszintén beszélni, hogy mi mindenre van szükség ahhoz, hogy a jövőbeni feladatokat teljesítsük a pénzügyi keret módosítása reformja nélkül. Most azonban azt szeretném tudni, hogy a tagállamok és a tanács mikor lesz kész arra, hogy mind az élelmezési program, világprogramban, mind más programokban a kötelezettségeiket teljesítsék. Persze az év végére mindig egy kicsit több pénzt utalnak át, de ezek a válságok nem új válságok hogyha a tanács elnökségének sikerül minden tagállamot mobilizálni, az Európai Tanács legalább egy milliárdot akar sürgősségre félretenni. A G7 és más országok találkozóján azt mondták, hogy 1,8 milliárd USA dollárt akarnak mobilizálni, 560 milliót európai szintről, amelyet Mogherini már az év elején megígért. Ezek a számok most már kezdenek összezavarni mindenkit. Jó lenne, világosan látni, hogy mi, mi folyik itt, hogy átlátjuk, átlássuk a dzsungelt. A tanácsot pedig arra kérem, hogy ezeket a dolgokat a lehető leggyorsabban indítsák be. És ne csak ígéreteket tegyenek, hanem egyértelmű, tegyék egyértelművé, hogy a pénz mikor fog átutalásra kerülni. Ez tényleg szégyen, ami itt folyik. És uh, itt uh, a tanács is hibás abban, hogy a következő millió ember indul el Európa fele, mert nem reagálunk időben. Biztos asszony, nem arról van itt szó, hogy megkérdőjelezem a sürgősségi intézkedéseket. Nyilván vannak dolgok, amelyeket kénytelenek vagyunk lenyelni. Joggal tesszük fel a kérdést, hogy a hosszú távú stabilizációs eszközöket nem lehet a végén úgy elérni, hogyha most a, te, a szomszédsági programból, három programból 450 milliónyi ö, csökkentést írunk el nem lehet egy kicsit innen, egy kicsit onnan lecsippenteni, aztán közben Törökországgal is összeakad a bajszunk, ott is már el kellett fogadniuk az átcsoportosításokat, és aztán továbbra is átcsoportosításokról beszélünk azért, hogy a sürgősségi intézkedéseket finanszírozzuk. Teljesen igaza van a teljes tartalmi kérdés az, hogy a nemzetközi programokkal mi legyen költségvetési segítségnyújtás, projektorientált együttműködési támogatások, például Afrikában. De nem lehet egyszerűen úgy csinálni, hogy azt mondjuk, hogy jó, hát itt egy kicsit összesöpörgetjük a morzsákat a fejlesztési alapból például, azért, hogy a stabilitási alap elinduljon, aztán a többit meg majd megnézzük később. Természetesen, hogyha ilyen átcsoportosításokat kell megszavazni, akkor azt várom, hogy következő lépésként a bizottságban arról is gondolkodjanak el, hogy mi szükséges a stabilizációhoz, és hogyan tudjuk ezeket a programokat megfelelően öm, feltölteni. Nehogy a végén a hitelességünket teljesen elveszítsük. Minél gyorsabban kell cselekedni, már nagyon sok felelősséget vállaltunk azzal, és, és megnehezítettük a dolgunkat azzal, hogy csiga sebességgel haladunk. Hogyha egy kicsit visszatér a nyugalom, akkor jó lenne végig gondolni, hogy milyen mechanizmusok vannak itt jogszabályalkotás az egy dolog, most, hogy egy hónappal később jön egy jogszabály, ez nem egy olyan nagy baj. De hogy hogyan tudunk gyorsan cselekedni, gyorsan és sürgősen cselekedni, az nagyon fontos, hogy ez ne forduljon elő még egyszer. Az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak itt egy kicsit jó lenne ezen gondolkodni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bőge úr. Ulbricht úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Alelnök asszony, köszönöm, hogy eljött hozzánk, és úgy látszik, hogy ez egy hagyományá válik, hogy gyorsan folyik a kommunikáció az Európai Bizottság és a Parlament között. Nyilván nem akarom, hogy mindig ilyen sürgőségi helyzetek alakuljanak ki, de köszönjük, hogy nagyon komolyan vesznek bennünket. Van itt egy politikai kérdés, és költségvetési megjegyzés. A politikai kérdés. AFET kollégáink azt mondják nekünk, hogy az egyik oka ennek a tömeges bevándorlásnak, hogy egyre kevesebb pénz jut Törökországnak, Libanonnak a e, menekültáborokba. Most milyen csökkentésről van szó? Ki csökkentette a pénzt? tagállamok, Európai Uniós pénz. Miről van szó? Hogyha a politikusok azt mondják, hogy ez az egyik oka a masszív népvándorlásnak, akkor ki az, aki hibás ebben? Most nem akarok senkire se újjal mutogatni, de meg akarom eh, érteni a helyzetet. Most, hogyha pénzt csökkentették, vissza akarjuk ezt adni, vagy valami mást tervezünk? Ez a politikai kérdésem. Ami a költségvetési kérdést illeti, Hadia Gazál a kifizetésekről, előirányzatokról beszélt, és az elmaradásokról. Nem hiszem, hogy ez az elmaradási program még mindig érvényes. A jövő évi javaslat a kétszerzalékos leépítés még a kohéziós csökkentett sebesség mellett is hát veszélybe kerülhet. Nehéz lehet tehát az elmaradást csökkenteni, mert újabb és újabb elmaradásokat halmozunk fel. Két megjegyzés, illetve kérdés. Most itt elő próbáljuk a helyzetet anticipálni. A mai konciliációs döntésnek mi lesz a hatása, és mi lesz a hatása ennek az MFF felülvizsgálatára? Tudják-e már most, hogy egy ilyen sürgős helyzet után az MFF felülvizsgálatot mikor fogják javasolni? Április-májusban vagy az év végén? egy kicsit elébe megyünk ezzel a, meg, a döntésnek, de ez rendkívül fontos számunkra. Köszönöm. Köszönöm. Olmájár asszony. Ich habe erstens möchte ich zu 100 Százszerzelékosan egyetértek bőge kollégával. Az elmúlt hónapok során engem is ugyanezek a gondolatok mozgattak, foglalkoztattak. Nekem is az a benyomásom, hogy a válságkezelésben, illetve a válságok előrejelzésében az Európai Unióban, de a tagállamokban is nagyon rossz a helyzet. A szépen lassan alakuló fejleményeket sokáig semmibe vesszük, míg nem egyszerre csak tények előtt állunk, cselekednünk kell, és akkor sürgősséggel kell lépni. Azt, amit beterjesztettek, nagyon pozitívnak tekintem. Teljes mértékben támogatom ennek a sürgető voltát is. De a középtávú perspektíva érdekelne. Meddig eh, kívánja elkészíteni, mikorra kívánja elkészíteni az Európai Bizottság azt a javaslatát, hogy középtávon, az elkövetkezendő két, három, négy évben hogyan kívánjuk kezelni ezt a kérdést? Mert ha semmiféle módon nem készülünk fel a középtávú lépésekre, és hát azt hiszem abból kell kiindulnunk, hogy ez egy némileg állandósuló válsághelyzet lesz, amely legalább az elkövetkezendő két-három évre még kihat, akkor szükség lesz valamilyen tervere, mert akkor már nem lehet sürgőséggel lépni. Azt szeretném tehát kérdezni, hogy van-e valamiféle menetrend, illetve a tanács lát ennek a szükségességét. És hogyha megnézzük a szomszédsági politikát, illetve az előcsatlakozási támogatást, Törökországból érkezik a legtöbb menekült, valamilyen módon hosszú távon Törökországot is erőben, erősebben kell majd támogatnunk emiatt. Valamilyen módon pénzügyileg is meg kell oldani ezt a kérdést, hogy hogyan, hát az, arról majd még beszélni kell. Egy ponttal kapcsolatosan egy konkrét kérdésem van. Az elnök megszakítja a felszólalót. Nézést, a biztos asszonynak el kell mennie, úgyhogy azt kérem, hogy a lehető legrövidebbre fogják az hozzászólást. bitte gerichtet wird, aber es ist gut. Ähm. <laughs> Én vagyok az első, aki felé meg, megfogalmazza ezt a kérést, de rendben van. Konkrétan ezzel az egy ponttal kapcsolatosan Reserve for Sustainable Fisheries Partnership Agreements, tehát a fenntartható halászati partnerségre vonatkozólag itt áll egy mínusz, tehát csökkenteni kívánják az összeget. Ennek a programnak az a célja, hogy Afrikában bizonyos országok fenntartható módon jobban tudják a halászatokat végrehajtani. Szerintem nem szabad egyszerűen olyan helyről elvonni a pénzt, ahol ilyen nagy szükség van rá, és a Security and Citizenship területen az 1,2 milliós csökkentést nem igazán látom, hogyan lehetne megvalósítani. A biztonság területén nem igazán látom ezt indokoltnak, és úgy gondolja-e, hogy az általunk 2016-ra tervezett kifizetések elegendőek lesznek-e a problémák kezelésére, és hogy megoldjuk valamennyire, vagy kezeljük ezt a válsághelyzetet? Köszönöm. Elnézést, elnézést, mondja az elnek. Csak most tudtam meg, hogy el kell menni a biztos asszonynak, ő volt az első áldozat. Parancsoljon a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, szeretnék köszönetet mondani azért, hogy ilyen gyorsan eljött a Költségvetési Szakbizottságba. A helyzet eléggé aggasztó. Vészhelyzet alakult ki Európában. Ez mindannyiunkra hatással van. A bejövő, bejövő információk szerint a migrációs áradat, a menekültek áradata csak növekedni fog. Nem tudom, hogy még meddig élet, lehet életképes egy ilyen típusú szakpolitika. Az Európai Parlament és az Európai Bizottság egy nyelvet beszélnek. Tudatában vagyunk annak, hogy milyen jellegű a válság. De úgy gondolom, hogy átfogó stratégiára van szükségünk. A biztonsági környezetünket felül kell vizsgálni. Afrika északi részén, illetve a közel-keleten is. Stratégiára van tehát szükség, és most kell ezt a változást meghozni. A Frontex meghallgatásán elhangzott az, hogy hosszú távú stratégiára van szükség a Horizont 2020 kontextusában, de még nagyon sokáig nem kezdenek el nem kezdenek el ezzel foglalkozni. Nincs időnk arra, hogy ezt halogassuk 2020-ig, hanem azonnal el kell kezdeni ezzel foglalkozni, és már a jövő évi költségvetésben is meg kellene jelenni. Törökországgal és a származási országokkal kapcsolatban számos problémát kell kreatív módon megoldani. A problémák még erőteljesebben fognak ránk lesújtani a jövő év során. Ezért kell egy hosszú távú, átfogó stratégia, és egy fejlesztési stratégia is. Még egyszer köszönet Georgévi asszonynak, Gratulálok önnek, biztos asszony. Azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy mi hamarabb megtaláljuk a megoldást. Köszönöm szépen, hogy a következő hozzászóló, én is üdvözlöm Önt. Örülök annak, hogy ilyen gyorsan fellépett. Azt hiszem, most meg kell mutatnunk az európai lakosságnak, hogy az európai költségvetés képes arra, hogy megoldja ezt a problémát nagyon komoly a feladat, maga az EU egyedül nem oldhatja meg ezt a problémát, de azt az üzenetet kell tehát a lakosság felé közvetítenünk, hogy az EU-s költségvetés a megoldása része. Bőge úr utalt már valamire arra, hogyha azt akarjuk, hogy ne jöjjön több ne jöjjön még több menekült Európába, akkor a származási országban kell a helyzeten javítani. Így lehet azt elkerülni, hogy folytonosan válságot kezeljünk. Azt hiszem, növelni kell ezen származási, országok, a származási országokba utalt összegek nagyságát, ezt megfelelően kell felhasználni, azokat az embereket kell, azokat az emberekkel kell segíteni, akik bajban vannak. Még több kérdést szerettem volna feltenni, de elnök úr úgy látom, hogy nyugtalan kérdés, egy kérdést teszek fel tehát csak. Az ügynökségek esetében mire lehet számítani? Idén is lesz még egy költségvetés módosítás, de a munkatársak fölvétele hónapokig tart. Ön szerint mikor nőhet meg ezeknek az ügynökségeknek az alkalmazotti gárdája? Köszönöm. Köszönöm a kérdéseket. Egy nagyon fontos észrevétellel kezdeném. hogyan szoktunk a válságok, hogyan szoktuk a válságokat kezelni. Nem, nem tudom, ez jó hír vagy rossz hír, de nem egyedül van az Európa, nem csupán az Európai Unióról van szó, az egész világ nagyon rosszul van erre fölkészülve, az ilyen több oldalú vagy sok dimenziójú válságot nagyon nehezen tudjuk kezelni. Mikor Tör- Törökországot ez először érintette a válság, akkor ellátogattam oda, 32 ezer menekültjük volt, kitűnő munkát végeztek a törökök, nagyon jó menekültáborokat építettek. És büszkén mondták azt, hogy 50 ezer menekültet be tudunk fogadni. Föltettem a kérdést, hogy mi történik akkor, hogyha százezre lesznek. Ők azt mondták, hát nem, ez lehetetlen, nem lehetnek százezre. Most hányan vannak Törökországban? Majdnem két millióan. Lehet, hogy többen. Hivatalosan 1,9 millió. lehet, hogy többen vannak. Ha megnézzük, mi a helyzet a világban, egyik válságból a másikba haladunk, Ez egyáltalán nem megnyugtató európaiaknak sem, hogy az egész, az egész világ ebben, ettől a problémától küzd. Jó lenne, hogyha kicsit elő tudnánk, előre tudnánk tekinteni, tudnánk készülni, ne felejtjük, hogy a klímaváltozás is válságot jelent, és sajnos a szélsőség is áldozatokat fog szedni a világ ezen a részén. Ilyen nagy lelkű még soha nem volt a világ a humanitárius finansznak egy magas szintű munkacsoportját én elnöklöm. Én ismerem ezt a témát, de számunkra is sokkoló volt azzal szembesülni, hogy 2000-ben 2 milliárd eurót költött az egész világ humanitárius tavaly pedig 25 milliárd dollárt. Ez egy nagyon nagy ugrás. Ez azt jelenti, hogy ebben, ebben az időszakban a teljes, a teljes globális kiadás erre a célra 2,2%-ról 18,2%-ra nő. Mindez mit jelent? Újra kell gondolkozni az, a humanitárius és fejlesztési segélyt, újra kell gondolni azt, hogy ennek a válságnak a politikai dimenzióját hogyan kezeljük. A legjobb módja a humanitárius segélynek azt, az, hogyha megszüntetjük a háborúkat. Hogy ne alakuljon ki humanitárius válság. Jó lenne, hogyha ebben a kérdésben egy kicsit egészségesebben látnánk a dolgokat. Ez a lényeg. Ezt teheti Európa. Tehát a megelőzésre kell a figyelmet irányítani, a béke felé vezető utat kell megtalálnunk. De van itt feladatunk, lett volna kötelezettségünk. Láttuk, hogy ez ránk korábban is, hogy mi vár ránk. Régebben, két évvel ezelőtt írtam egy blog, blogot, miszerint gondok várnak ránk, és a blognak az volt a témája, hogy előbb-utóbb Libanonból, Szíriából ide érkeznek majd a menekültek. Az embereken ott kell segíteni, ahol vannak. Az, a hazai életüket kell elfogadhatóvá tenni. Ezt nem a magam nevében mondom, hanem a humanitárius közösség nevében. Olyan, mint, olyan ez a közösség, mint a bányákban alkalmazott kanárik, csak kiáltozzuk azt, hogy baj van, baj van, de eddig nem vettek minket komolyan jelenleg a, helyzet, a jelenlegi helyzetet stabilizálni kell, és aztán el kell gondolkodni a jövőn. Vajon az EU és a világ hogyan készülhet fel jobban arra, hogy a válságok egymást követik? És arra számítok, hogy politikai elkötelezettséget is tapasztalhatunk majd. Nézzük a konkrét kérdéseket. Hogyan lehet egy közös, teljes képet felvázolni arról, hogy az Európai Unió mit fog tenni? Hiszen itt a részletek röpködnek. A DG Budge próbálja majd azt megtenni, hogy egy koherens táblázatot készít arról, hogy mit teszünk mi, mit tesznek a tagállamok, így látható lesz, hogy a teljes EU mit tesz, tehát nem részletképeket fogunk majd látni, hanem ráláthatunk az egész fellépésre. Szerintem a tagállamok egyébként kevesebbet tesznek, mint amit kéne, de mindegy. Második kérdés. Mi a helyzet a kifizetésekkel, a lemaradásokkal? Szerintem a megalapodás még mindig él. Nyilván figyelemmel kell kísérni a dolgokat, de a legutóbbi Digi elemzésen azt láthatjuk, vannak kisebb változások, de szignifikáns változásról nem beszélhetünk. Mondom, figyelemmel kísérni a dolgot, és nyilván tájékoztatjuk majd a parlamentet. Az MFF felülvizsgálata. Még arról nem tudok beszámolni, hogy erre mikor kerül sor, ennek több oka is van. Egyrészt azért, mert először a válsággal kell foglalkozni. Megnézzük, hogy mi lesz a stratégiánk de ott van az Egyesült Királyság népszavazása és más szempontok is. Aztán érkezett egy kérdés arról is, hogy lesz-e mindenek hatása a halászatra. Ezek az összegek tartalékban voltak. 18 millióról van szó. miután 2015 vége előtt nem lesz erről megállapodás, addig nem kell ezeket a pénzeket lehívni, tehát nem lesz hatása a halászatra. Aztán biztonság, nincs ökkenés. Valójában a növény és állat egészségügyre vonatkozó csökkenésről van szó, ez a hármas fejezet, tehát állampolgárságról van szó, az a terület, de nem a biztonságot érinti. Az egyéb kérdésekkel kapcsolatban azt hiszem, hogy azt kell elmondanom, hogy nagyon nagy megtiszteltetés és lehetőség számomra, hogy ide eljöhettem, együtt kell működnünk. Elnézést önnek nem válaszoltam az ellenőrzésekre vonatkozóan. Valóban, föl kell készülnünk arra, hogy garantálni tudjuk, hogy a pénzt okosan használják fel. Lehet, hogy ezt máshogy kell tenni, mint ahogy ezt eddig tettük. Szerintem fölül kell vizsgálni az eddigi pénzügyi rendelkezéseinket, annyira ellehetetlenítettük a munkát, hogy az emberek már nem is akarnak velünk együttműködni. Szerintem azt kéne megnézni, hogy mi az, ami működik. Szerintem az alulról felfelé növekvő kezdeményezések, az átláthatóság, az új technológiák világában szerintem máshogy kell az elszámoltathatóságot megvalósítani, nem ellenőrzéssel, az ellenőrzés ellenőrzésével és az ellenőrzés ellenőrzésének az ellenőrzésével, amit most teszünk. Most 2015 van, és mire megvan a tervezés, mire elkezdjük megvalósítani azt, amit elterveztünk, addigra már letelt az, idő, amit az ellenőrzéssel kéne tölteni. Köszönöm. Elnök, azt szokták mondani, hogy amikor tűz van, akkor nem szabad a víz árán sajnálkozni. Köszönöm még egyszer, hogy ellátogatott ide olyan költségvetésre van szükség, amely az eredmények elvére alapszik, elvén alapul, ami pedig a menekült áradatot illető, nagyon fontos az, hogy az eredetet, eredeti okot oldjuk meg, és ne csak a következményeket. Említette például, hogy az afrikai országokat is lehet segíteni, de az is kérdés, hogy vajon azok az ország, a származási országok elfogadják-e, visszafogadják-e a menekülteket. Szerintem a segélynek az az egyik feltétele, hogy ezek, ezek az országok visszafogadják-e az elvándorlókat. Köszönöm, -e, alelnök asszony! Azt hiszem, hogy kiváló alkalom, alkalmunk van arra, hogy legyen egy igazi középtávú felővizsgálat. és nagyon örülök annak, hogy pont az felelős most a költségvetésért, aki korábban a humanitárius segélyek kérdéséért volt felelős.